És már is folytatjuk, de előtte még közlendőben az Ekon szakbizottság aktu delegowanego ogłoszonymi przy otwarciu wczorajszego posiedzenia nie zgłoszono. Egy változtatást eszközölt, ezt tegnap bemutatták az ülés elején, és a 105-ös cikk a házszabály 105-ös cikk 6. bekezdése alapján ez ellen az ülés végéig felszólalmással lehetett élni, így azonban, mint hogy senki nem tette meg, ez elfogadottnak tekintett. Ez a dokumentum tehát a holnapi nappal elfogadottnak tekintendő.